Beginn die Nachmittagssitzung und hát megkezdjük a munkát, és ma délután először is a szavazás következik különböző jelentésekkel kapcsolatban. Az első a csatlakoztatott TV, és Kavada kollega egy valami ügyrendi, ügyrendi ügyben jelentkezett. Kavada úr, parancsoljon! Köszönöm elnök azt, hogy nagyon röviden. A 89-es módosítóról beszélünk. Vagy most tudom elmagyarázni, vagy a 89-essel kapcsolatos szavazás előtt, ahogy jobbnak látja. Also, ich habe es gelesen. Igen, olvastam. Lesen. Und ich kann es sowohl so, és ezt így is, meg úgy is értelmezhetem. Ezért kérem, hogy ne szavazunk ma erről a módosítóról, hanem a plenáris ülésen majd egy közös verziót találjunk, amely megfelel annak, amit te most éppen kifejtettel. A kollégákkal beszéltem, senki nem képes ezt a módosítót a mostani megfogalmazásban így értelmezni. Talán elmondanád még egyszer? Különben ezt a szavazást ezzel a ponttal kapcsolatban el kell halasztanunk a plenárisra. Tehát mondd el még egyszer, hogy ez mit jelent, a tolmácsok majd megpróbálják ezt úgy lefordítani, hogy tényleg megértsük. Igen, ezért tettem fel a kérdést, tehát ez így valóban elég gyors. Tegnap több európai audiovizuális egyesület emlékeztetett rá, hogy a 89-es módosító a francia változatában támogatják, de angolra és németre is rosszul fordították ezt a módosítót, mást jelent az angol és a német fordítás, mint amit én szerettem volna mondani, és ezt akarom most tisztázni. Azt gondolom, hogy ez a általam használt megfogalmazás félreérthetőségéből adódik. Hát sajnos ilyen jellegű problémák a fordítással elég gyakran adódnak, és ez kicsit megbonyolítja az eszmecserét. Úgyhogy kérem, hogy ö, állítsák helyre az értelmét ennek a módosítómnak, és ezért szóbeli módosítóban fogom ezt meghatározni, hogy egyértelműsítsem a tartalmat. Tehát az eredeti változat a következőt jelenti, kiemeli, hogy rendkívül fontos, hogy a az állami szektor ne függjön kizárólagosan a reklámbevételektől azért, hogy megtarthassa önállóságát, és felkéri a tagállamokat arra, hogy támogassa a, az ágazat reformjának a finanszírozását. Ezt jelenti pontosan az általam benyújtott módosítás. Köszönöm, hogy ezt figyelembe veszik, ennyit akartam elmondani elnök asszony. Ez tehát most megértettem, köszönöm a tolmácsoknak. És azt hiszem, hogy akkor tudunk szavazni erről. Akkor azt a változatot veszük alapul, amit most éppen megértettem. A tolmácsok közül ezt valaki le tudná írni, és akkor utána szavazunk erről. Igen? Tehát ha szavazunk, akkor kérem a tolmácsokat, hogy még egyszer pontosan ismételjék meg, amit most Kavada úr elmondott, a legjobb németjükön, legjobb angolukjon, hogy semmit ne értsünk félre, mert én valamit totál mást értettem ezen. És akkor most megkezdjük a szavazást. Rendben? Akkor tehát egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes szóbeli mellette, ellene, még egyszer, az egyes szóbeli módosítót kitámogatja, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 60 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 61 mellette, ellene, tart, ezt ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást a 61-es módosítóról, tehát most meg lezárom. 12 igen, 16 nem, és még Telén ő, kollega szintén nem, tehát 17 a 12 az elutasítottó kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Mi jön most? Kettes szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 73-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt elektronikusan megnézzük, megnyitom a szavazást, 73-asról beszélünk tehát. Lezárom a szavazást. 19 10-hez elfogadtuk. Hármas szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 75-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 76-os mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 77-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 78 es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 80-as, 81-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 79-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 82-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt megnézzük, megnyitom a szavazást. 82-esről beszélünk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk bocsánat, de hát valahogy nem jókor tartottátok fel a kezeteket, elfogadtok tehát 83-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 84-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 86-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Szóbeli módosító 4-es, 87-es mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk 88-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk 89-es mellette. El, mi ez? Nos, kedves, ez az. Akkor kérem, kedves kollega, hogy még egyszer olvassa föl, és figyeljenek jól. Tehát az angol és német fordítási ö, hibához képest az eredeti szöveg a következő. Hangsúlyozza annak alapvető fontosságát, hogy a közszektor ne függjön kizárólagosan a reklámbevételektől, azért, hogy megtarthassa önállóságát, és felkéri a tagállamokat, hogy támogassák a az ágazat állami finanszírozását. Rendben van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 90-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 91-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 92-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 98-as mellette ellene tartózkodás, ezt megnézzük. Megnyitom a szavazást a 98-asról. Lezárom a szavazást. 14, igen, 15 nem elutasítottuk. 99 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 106-os mellette ellene tartózkodás megnézzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 18-12-t elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 113-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 114-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 115-ös mellette, ellene tartózkodás, megnézzük, megnyitom a szavazást a 115-ösről. Lezárom. Igen? Sajnálom. Hát ha nem jól tartják fel a kezüket, nem tudom. Tehát elfogadtuk. 116 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 117 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 118 mellette, ellene, tartózkodás, nézzük meg, megnyitom a szavazást. 118-ról beszélünk. Lezárom a szavazást. 14 igen, 15 nem elutasítottuk. 119 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk 120 mellette, ellene tartózkodás, ezt megnézzük. A 120-asról megnyitom a szavazást. Most meg lezárom. 17 az 5-höz elfogadtuk. Nem. 122 es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 123-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 125-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 126-os e, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 129-es mellette, ellene, tartózkodás, e, elfogadtuk. 130 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 131-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 132-es mellette, ellene, tartózkodás, megnézzük, megnyitom a szavazást a 132-es módosítóról. Meg lezárom a szavazást. 15 igen, 11 nem, elfogadtuk. 133-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 134 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nem. A hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 143-as. Mellette ellene tartózkodás mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 144-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 145 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 146-os mellette ellene tartózkodás megnézzük. Megnyitom a szavazást. Szavazzanak. A 146-osról szavazunk. Lezárom a szavazást. 18-10-hez elfogadtuk. 147-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 148-as mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 6-os mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 7-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 9-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt megnézzük. Tehát megnyitom a szavazást, szavazzanak a 9-esről. Lezárom a szavazást a 9-esről tehát. A 17 12 az elfogadtuk 10-es mellette, ellene, tartózkodás, megnézzük, megnyitom a szavazást. Nem, bocsánat, bocsánat. 11-es mellette, 11-es ellene elfogadtuk. 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Az ötös szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás megnézzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom.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 akkor a 12-es kompromisszum mellett kíván ellene tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás, akkor megnézzük ezt elektronikusan is. Megnyitom a szavazást. 17 nem, 11 igen, elutasítottuk. 44-es mellette ellene tartózkodás, megnézzük, megnyitom a szavazást. 44-esről beszélünk. Lezárom a szavazást. 15 igen, 13 nem elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodás. Ezt is megnézzük, megnyitom a szavazást. 45-ös tehát. Lezárom a szavazást. 17 igen, 14 nem elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 50 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk és akkor jön a végszavazás, megnyitom a végszavazást. Lezárom. 24, igen, 4, nem egy tartózkodás. Gratulálunk Madame Kamer Évert asszonynak, Kamer Évert asszonynak a jelentéséhez. És akkor jön a következő jelentés, még pedig Nikolau kollégáé, nem? Skúria? Skúria, bocsánat, kérek, Skúria kollega jelentése következik. Az első módosító a papalikonál úré. Akkor kezdhetjük. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 81-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kompromisszumos javaslat első. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 87-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 88-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 15-ös, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os és a 90-es együtt mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 91-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. akkor mellette ellene tartózkodás a négyes kompromisszum, hármas kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 99-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 106-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ö, ö, 110-es, bocsánat. 110-es. Ez az angol verziót nem érinti. Nem szavazunk. 111 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 112 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 113 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 114 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 115 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 116 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 117-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 119-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 120-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 121-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 122-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 123-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyszerűen a 24-es, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, most meg a 124-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 125-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 126-os mellette ellene tartózkodás el, ne, megnézzük, megnézzük, szavazzanak kérem. Lezárom a szavazást. elutasítottuk. 127-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 128-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 129-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 131-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 133-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 134-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 135-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 137-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 130-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 139-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 100, nem, 31-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 141-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 142-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 143-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Nem, 34-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 145-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 146-os mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 139-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 150-es mellette ellene tartózkodás, ezt megnézzük. Megnyitom a szavazást a 150-es módosítóról. 150-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. 14-en, 15-höz elutasítottuk. 151-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 152-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás, nézzük meg, megnyitom a szavazást, tehát a 145-ös, a, a 45-ösről lezárom a szavazást, akkor elfogadtuk. A 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 154-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 156-os mellette ellene tartózkodás. Megnézzük, megnyitom a szavazást. 156-osról szavazunk. Lezárom a szavazást. 12 igen, 15 nem elutasítottuk. 157-es mellette, ellene,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 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor jön a 66-os mellette ellene eh, nem, két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk jön a hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, a 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 72-es mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 73-as mellette, 74-es eh, mellette, ellene, tartózkodás megnézzük. A 74-esről szavazunk. Nem. 74-es? De, igen. Jó. Megnyitom, illetve lezárom most már a szavazást. 19 igen, 10 nem elfogadtuk, 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 75-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 76-os mellette ellette tartózkodás elfogadtuk. Akkor most ö, szavazunk, a végszavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29 a nullához. Héha! Gratulálunk! Akkor, hölgyeim és uraim, készek vagyunk a szavazással, kész vagyunk. End of the vote. A napi rendünk 12-es pontja következik. Markus Koria, We have to vote if we agree. Szavazunk, hogyha elnézést kére. Megkezdjük a tárgyalást a tanácssal, szavazunk róla. Ki támogatja, hogy megkezdjük a tárgyalást? Jó, rendben van. Ez egy nagyon fontos. Megnyitom a szavazást. Ha egyet értenek a tanácssal folytatandó tárgyalásokban, lezárom a szavazást. 21-0 arányban rendben van. Jó, ez fontos, hogy ezt megcsináltuk. A napirend 12. pontja következik, önkéntesség és önkétes tevékenység Európában. Koria kolléganő, parancsoljon. Mikrofon. Mikrofon. Mikrofon. Mikrofon. Mikrofon. Mikrofon. Mikrofon. Mikrofon. Ah, Mikrofon. Ok. No, lui guida questo. Ok. Allora, dunque, ehm, oggi eh, è il primo scambio di... Mm... Nos, eh, ma tartjuk az első eszmecserét a jelentésen mert kapcsolatban. Európai, az Európai Önkéntesség éve 2011-es évnek az eredményeit kell felmérnünk. A bizottság közleményére alapozzuk a jelentésünket, hogy első körben elemezzük a helyzetet. Nos, a kiinduló pont az eléggé eh, érdekes, mi szerint a bizottság azt mondja, és azt gondolom, hogy mindenki ugyanígy érezhette ezt, az európai évnek pozitív hatása volt az önkéntesség világára, mind európai szinten, mind pedig az egyes tagállamokon belül. Különböző mutatók bizonyítják mindezt. különösen pedig, és ez a jelentésünk első pontja, az Európai Önkéntességével kapcsolatban a szakbizottság és a parlament által elfogadandó jelentés célja az volt, hogy minimum szinten harmonizáljuk a jogi keretet egy olyan területen, amely addig nagyon eltérő nemzeti szabályozások alá tartozott. Tehát ez egy rendkívül fontos kérdés volt. Mivel, hogy bizonyos tagállamok akkor először fogadtak el jogszabályokat az önkéntességről, pont az Európai Önkéntesség éve alatt. Az év elején mindössze 12 tagállamnak volt specifikus jogi kerete erre vonatkozóan, az év során pedig Szlovákia, Szlovénia és Litvánia is csatlakozott. Bulgária 2012-ben, tehát az következő évben fogadta el ezt a szabályozási keretet, de még 2011-ben dolgozták ki. És eh, Lengyelország, Ausztria, Portugália vagy reformálták az önkéntességre vonatkozó jogszabályaikat, vagy pedig egyfajta stratégiát alakítottak ki erre a területre vonatkozóan, azért, hogy az önkéntesség dinamikusabb eszközé váljon a társadalmon belül. Természetesen így európai szintre került ennek a kérdésnek a tárgyalása. És már ez önmagában sikernek tekinthető. Ez a jelentésünk első pontja. Majd pedig több tagállam elfogadta a kézikönyvet, amelyel fel lehet mérni az önkéntesség tevékenységeit, és ezt megint csak szeretném fontos aspektusként kiemelni. Nagyon fontos, hogy egységes mérőeszközünk legyen a lehető legobjektívabb mérőeszközünk, azért, hogy a tagállamokon belül megfelelő irányba lehessen terelni az adatokat az önkéntességre vonatkozóan. Az volt itt tehát a cél, hogy egyfajta közös mércét lehessen alkalmazni. És sok tagállam elfogadta ezt a kézikönyvet az európai év, tehát 2011 során, vagy közvetlenül azután. Megint csak egy olyan aspektusról beszélünk, amelynek segítségével nagy örömmel tudjuk kiemelni, hogy az önkéntesség éve során mi sikerült elérnünk. Nem szeretném túlságosan részletesen bemutatni ezen gondolatokat, hiszen nagyon jó lenne, hogyha a kollégákat is meghallgathatnánk arról, hogy az egyes tagállamokban mi történt, és az európai projektekkel kapcsolatban hogy is állunk. Az anyag végén a bizottság különböző digitális adatokat is ismertet, arra vonatkozóan, hogy milyen fellépések történtek az önkéntesség éve során. Azt hiszem, hogy jó lenne egy kicsit elmélyíteni ezt a kérdést. A bizottság például azt mondja nekünk, hogy az internetes honlapok látogatói, az önkéntességgel kapcsolatos honlapok látogatói körülbelül 360 ezeren voltak. A kérdésem az, hogy ez pozitív vagy negatív adat? Én próbáltam ezt összehasonlítani. Nos, a fiatalok nemzeti hatósága Olaszországban évente 100 ezer látogatót számlál, Nos, nem tudom megint csak, hogy ez pozitívumnak értékelendő, vagy éppen, hogy el kell rajta gondolkoznunk. És ami az önkéntesség évének honlapját illeti, 420 videót töltöttek le róla. Ennél többet reméltünk volna, vagy hogy is kell ezt értelmezni? És az Európai Év videóklipjét a bizottság szerint 26 ezren nézték meg. az európai lakossághoz képest, és az önkéntességben dolgozókhoz képest. Nem tudom, hogy ezt pozitívunként tudjuk-e értelmezni, vagy pedig el kell ezen gondolkoznunk, és megnéznünk azt, hogy hogyan lehetne a tagállamokon belül és az önkéntességi szerveken belül kommunikálni a polgárokkal az internetes honlapokon keresztül meg kell nézni, hogy esetleg célzottabban kell-e kommunikálni, több személyre van-e szükség, vagy mi ennek az oka. És az alkalmazott gyakorlatokkal kapcsolatban is különböző példákat lehet megismerni ebből az anyagból. És hát tudom, hogy rendkívül nehéz összefoglalni ezt a területet. Nem lehet mindent leírni a tagállami felépésekről, de az, hogy minden tagállamban voltak ilyen jellegű fellépések, bizonyos jelentőségű fellépések, ez már önmagában azt mutatja, hogy az önkéntesség éve sikeres volt. Mind a tagállamokon belül, mind pedig Európai Uniós szinten. Nos, én közvetlen tapasztalatból beszélhetek, hiszen Olaszországban nyomon követtem, hogy mi is történt. Természetesen az itt leírt helyzet korlátozó jellegű, de ez egy összefoglaló jellegű anyag, és különböző példákat olvashatunk a kezdeményezésekről a zászlóshajós projekteken belül, amelyeket az önkéntesség éve során indítottak útjára, és voltak innovációs fellépések is, amelyek rendkívül érdekesek. Még nagyon sok más példát felhozhattunk volna. de ezen adatokból kiderül, hogy hogyan élték meg az önkéntesség évét az egyesületek konkrétan az egyes tagállamokban. Következtetésként annyit szeretnék elmondani, hogy pontosabban szeretnék egy kérdést feltenni a kollégáknak. Amikor az Európai Önkéntesség évéről beszéltünk, kiemeltük, hogy nem szabad, hogy ez csak az ünneplésről szóljon. Az önkéntesség és az önkéntes tevékenység éve, amelyet az összes itteni brüsszeli egyesületi hálózat üdvözlendőnek tartotta, és a tagállamok szintjén is ugyanez volt a helyzet. Azt kérték, hogy az önkéntességgel kapcsolatos ezen tevékenység, ezen fellépés ne záruljon le az év végén. Tehát nem csak az önkéntesség éve során megtett lépéseket kell figyelembe venni. Az volt a cél, hogy próbáljuk az Európai Unió érdekeit ezzel kapcsolatban struktúráltabbá tenni. És az a benyomásom, hogy a, biz a bizottságtól nem kapunk erre vonatkozó nyomonkövetést, arra vonatkozóan, hogy az Európai Unió az Európai Önkéntesség évén túlmenően milyen szinten foglalkozik ezzel a kérdéssel. És én ezt nagyon fontosnak tartanám. hiszen máskülönben a tagállami szervezetek amelyek be tudták mutatni az önkéntesség éve során, hogy mit is tesznek. Az ő szempontukból ez egyfajta hátralépésnek hátralépésként lehetne értelmezhető, pedig hát pontosan azt szeretnék megnézni, hogy hogyan tartjuk fenn hosszabb távon is ezt az érdeklődést az önkéntességgel kapcsolatban. Ezért ennyit akartam most elmondani, nagyon kíváncsian várom a kollégák tapasztalatait. Mind nemzeti, mind az itteni brüsszeli tapasztalatokra vonatkozóan. Madame Nevendelova, Katarina. Nevendelova, Katarina. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Örülök, hogy a hazám azon országok között van, amelyek elfogadták ezt a törvényt az önkéntesség évével kapcsolatban bár nem teljes mértékben ültették át egyelőre gyakorlatban, azért sok minden született, már láthatóvá tettük inkább az önkéntes tevékenységet. Mint Márko elmondta, én is azt gondolom, hogy egy szövetséget sikerült kötni, az önkéntesség, az önkéntes együttműködés érdekében ilyen jellegű tevékenységre van szükség annak érdekében, hogy európai szinten kialakuljon egy struktúra. Abban bízunk, hogy nemzeti szinten is sikerül ilyen struktúrákat kiapítani. Ami engem személyesen illet, az önkéntesség olyas valami, amikor emberek más emberek érdekében tesznek valamit, anélkül, hogy elvárnák ennek a megtérítését vagy javadalmazást. Itt arról van szó, hogy európai vagy nemzeti egyesületeket lehet létrehozni, amely foglalkozik az emberek szükségleteivel, és más és megfelelő mechanizmusok hiányában tudnak segítséget nyújtani. pénzt eh, kell biztosítani az önkéntességhez is természetesen, és figyelembe kell venni ezt a tevékenységet az adózásban is. De hát eh, azért arra figyelni kell, hogy az ellentérítés nélkül, vagy megtérítés nélkül dolgoznak itt az emberek, tehát nagyon nehéz ezt adó szempontjából megfogni, segíteni kell az önkéntességet, támogatni kell, hiszen nem kellő az a felismerés, amit itt kapnak. Sokkal többet kell tenni ennek érdekében, hogy európai, megteremtsük ennek az európai jogi keretét, amely szabályozza az önkéntességet. Ilyen módon ha jobban hasznosíthatnánk az Európai Unióban az önkéntes tevékenységet, szeretném elmondani, hogy én azok közé tartozom, aki dolgozott önkéntesség ként, és számos barátom, ismerősöm is van, aki például egy díjat is kapott, a nagy Károly díjat kapta az önkéntes tevékenységért az európai párbeszéd keretében. Saját hazámban is folytatja a tevékenységét, és igyekszik ösztönözni ezeket a nagyszerű gondolatokat, egy sor esetet tudnánk, sor példát tudnánk felsorolni. Erre örülök annak, hogy Márkusz Kória kapta meg ezt a jelentést, hiszen egy olyan képviselőről van szó, aki jól ismeri ezt a területet. Hogy elismerjük az önkéntes tevékenységet. Arra is szükség van, hogy megbecsüljük azokat az embereket, és azt a tapasztalatot, amit az önkéntes tevékenység során szereznek, ezt el kell ismerni, és megfelelő támogatást kell biztosítani. Teljesen egyet tudok érteni, Madame Verzsia. Merci, euh, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretném Skuria úrnak megköszönni az elkészült szöveget, hiszen nagy mértékben egyetértek az elemzésével. Talán keményebben fogalmaznék bizonyos helyeken, mint ő. Azt gondolom, hogy a bizottság jelentése, ha finoman fogalmazunk, csalódottságra adott okot. Egyrészt az ambíciókra vonatkozóan, amit mi próbáltunk megfogalmazni az Európai önkéntességével kapcsolatban. Szeretném még egyszer elmondani, hogy franciául a volunteer, angolul az franciául a benevola kifejezés, de azt gondolom, hogy a bizottságnál ez már előre veszett fejszen jele. Nem tudom, hogy hogy lehetne elérni a bizottságnál azt, hogy megfelelően használják a francia kifejezést. A probléma az, hogy a benevola francia kifejezés egyrészt maga az ingyenes fellépést és az önkéntességet is lefedi, a szűkebb értelmű önkéntességet is, míg a volontária, francia kifejezés, csak egy részét fedi le ennek a fogalomnak. No de, nézzük meg, hogy milyen pozitívumok történtek az egyes tagállamokban. Ez valóban pozitívumnak értékelendő, hogy a tagállamok jogi eszközöket hoztak létre, amelyek segítségével jobban lehet fejleszteni az önkéntesség tevékenységét. Ez rendkívül jó dolog. Remélem, hogy ennek segítségével sikerül előrelépnünk az európai statutum kérdésében az egyesületekre vonatkozóan, hiszen ez lenne a legjobb keret arra vonatkozóan, hogy globálisan is elismerjük az ilyen egyesületi jellegű hálózatokat. Azt gondolom, hogy ami az egyesületeket és az önkéntes mozgalmakat illeti, az ő szempontjukból rendkívül pozitívnak értékelhető az európai önkéntesség évét. Franciaországban nagyon sok pozitív példát láttam. Úgyhogy itt a következtetésekben ezt nem domborítjuk ki eléggé. Csak egy példát hoznék fel erre. A második mellékletben, ha megnézzük, hogy Franciaországra vonatkozóan mit látunk, hát ez engem elriaszt, hiszen semmi konkrétum nincsen benne, annak ellenére, hogy Franciaországban nagyon komoly fellépések voltak, és az európai finanszírozásokat hasznosan felhasználták a megfelelő célokra. Mint nagyon gyakran az Európai Önkéntesség évének a mérlegét, biztos vagyok abban, hogy Skuria úrral még többször megbeszélhetjük, hiszen ezen témában már többször beszéltünk, és ennek örülök. Attól tartok, hogy mivel én voltam az Európai Polgárok évének a jelentéstevője, attól tartok, hogy azon a területen még katasztrofálisabb lesz majd a mérleg, és a két európai év azt hiszem, hogy eléggé szorosan kapcsolódik egymáshoz. De az elvárásainkkal ellentétben a bizottság nem hajlandó kapcsolatot teremteni az egyes európai évek között, mert ugyanúgy, ahogy ezeket össze lehetett volna kapcsolni, össze lehetett volna kapcsolni az európai idősödés, aktív idősödés évével is az önkéntességet, és hát rendkívül nagy csalódottságra ad okot, hogy a bizottság jelentése hogyan fogalmaz ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy a civil társadalom résztvevőivel együtt kell működnünk, és az Európai Önkéntesség évéért szövetséggel, amely ezen év miatt jött létre, és megpróbálta kicsit centralizálni a kérdést, hogy nagyobb láthatóságot és dinamikát adjon az Európai Év tevékenységeinek. Köszönöm, Krisztin. Valóban én is ugyanezt gondolom. Becca úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is köszönetet mondok Markus Koriának. Ez egy nagyon fontos perspektíva, amit látunk tőle, egy olyan területen, amely évek óta foglalkoztat bennünket. Egy megjegyzésre szeretnék röviden kitérni, ami most hangzott el, ahol, hogy kössük össze az önkéntes éveket. A mi szervezetünknél ezt megtettük, én a senior politikában, az idősek politikájában vagyok, és az aktív öregedés folyamatot összekötöttük az önkétesség évével, és az Age platform is ezt megtette valójában, és ezeken a rendezvényeken igencsak komoly szinergiahatást sikerült elérni. Meggyőződésem az is, hogy az önkéntes tevékenység felértékelése jó dolog, és jól is teljesült az önkéntesség évén keresztül. Azt gondolom, hogy egyértelműen jobban láthatóvá tettük az önkéntességet, és most mielőtt kritikusan is hozzászólnék, azt szeretném elmondani, ez nagy eredmény. Ez a láthatóság, a felértékelés az önkéntes tevékenység területén, hogy ezt sikerült elérni, ez egy nagy érték szerintem amiben bíztam, és hát bizony kevesebb olyan mutatót találtam, ahol ez megvalósult volna, az a következő tény, legalábbis Ausztriáról beszélek. Most én ezt így láttam Ausztriában, és azt kell, hogy mondjam, 50%-os önkéntes tevékenység bevonásra került sor a lakosság körében. A meglévő önkéntes szervezetek szereplőként merültek fel. A meglévő szervezetek, a kezdeményezések, polgári csoportok, civil csoportok megjelentek, láttuk őket, amit viszont nem látok, és a jelentésből sem derül ki igazából, és ezért szeretnék ennek a dolognak utána járni, és remélem, hogy az Európai Bizottság is támogatást nyújt tényalapú értékelés útján, az az, hogy a hatás milyen azokon kívül, akik már önkéntesen tevékenykednek. Én abban bízom, hogy az önkéntesség európai éve plusz ösztönzéshez vezetne. Nem vagyok én negativista, csak tisztázni akartam, hogy volt itt egy elvárás részemről, ami aztán nem teljesült. Ahol teljesen egyetértek viszont az az, az elvárás, hogy egy megfelelő jogi keretre lenne szükség. Azt gondolom, hogy itt állunk ma, európai szinten ez elvárható lépés lenne, és az Európai Bizottság tényleg kezdeményező szerepet vállalhat ebben. Egy példát szeretnék mondani, csak esetenként létezik olyan, amit felelősségbiztosításnak neveznek mm, önkéntes területen, de több százezer elképesztő számú olyan ember van, aki biztosítás nélkül végez önkéntes tevékenységet, és a kárt okoznak emberi életben, dolog vagy dologi kárt okoznak, akkor nekik ezt ki kell fizetniük. Nagyon komoly összegekről van szó. Tehát egy ilyen baleset esetében például helyt kell állniuk ezek után. De összességében nagyon pozitívan szólnék az európai év kezdeményezéséhez. Azt gondolom, hogy kemény és kritikus értékelést kellene végeznünk, hogy levonjuk a tanulságokat a következő értékelésekhez. Köszönöm szépen. Köszönöm. Boris. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos jelentés, amely értékeli az Európai Önkéntesség évét egész Európában egy sor esemény volt, találkozó, vita volt az önkéntességről. Azt gondolom, hogy érdemes ezt összefoglalni és levonni a következtetéseket, és egybegyűjteni a különböző tagállamok tapasztalatait. Lengyelországban is egy sor találkozó volt az Euró 2012 alatt. Több ezer ember vett részt például a sportesemény rendezésében önkéntes alapon, és hát ez igen egy megfelelő ösztönzést igényel, hogy az emberek elkezdjenek foglalkozni az önkéntességgel. Ez jelzi, hogy van egy ilyenfajta érzékenység és nyitottság Európával szemben, hiszen ez tesz érzékenyé bennünket, az önkéntesség jó dolog, ez az általános felfogás. Ami az én személyes tapasztalataimat illeti, azt gondolom, hogy kollégák egyébként hasonló tapasztalatokra tettek szert. Először is ezt a nemzetközi dimenziót kellene kiteljesíteni az önkéntes szervezetek számára. Arról van tehát szó, hogy a nemzeti tapasztalatokat ki kéne cserélni más országok szervezeteivel, és itt tudunk mi segíteni a hálózat építésben, ami szerintem nagyon fontos, és az egyes tagállamokhoz kéne fordulnunk, hogy igen, meg kéne nyitni az állami szektort az önkéntes szervezetek előtt bizonyos területeken, mert bizonyos esetekben az önkéntesek hatékonyabbak. Ez természetesen attól is függ, hogy milyen rendszerekkel segítjük ezt elő. Számos tagállamban, például az idős gondozásban nagyon jó önkéntes szervezetek vannak, amelyek sok komoly eredményeket tudnak elérni, ha hatékonyabban szervezik meg a tevékenységüket. És hogyha itt az egységes piacra hívjuk fel a figyelmet, és az Európai Alapítvány is ezzel foglalkozik, ugyanezt tehetnénk az önkéntes szervezetek esetében is, ami azt jelenti, hogy jobban fókuszálni lehet az erőket, különböző tagállamokból együttműködhetnek, akár fióktelepeket hozhatnak létre külföldön is, tehát határokon átnyúló módon is lehetne hatékonyan működni. Azt gondolom, hogy ezt jobban ki kéne emelni a jelentésben, vagyis hogy ez, van egy nemzetközi dimenziója ennek a tevékenységnek, az önkéntességnek, hiszen ez hozzájárulhat ahhoz, hogy professzionálisabban dolgozunk, és több embert vonjunk be, illetve azokat vonjuk be, akik jobban képesek egy tevékenységet ellátni. Szilvia Kosztam. Köszönöm szépen Szkúria kollégának úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, érdekes kitekintés az európai év. Itt egy nagyon fontos dolgot helyzet előtérbe, hogy különböző nemzeti rendelkezések léteznek, és szükség van harmonizációra a szervezetek, egyesületek uniós szintű fellépésről beszélünk ebben az összefüggésben. Én azt szeretném, hogy ezt vegye figyelembe Márkos. Arról van szó, hogy az Európai Bizottság biztosítsa, hogy ez tovább menjen, illetve hogy folytassuk, vagy vonjuk le a következtetéseket például egy fehér könyv formájában. Itt a szervezeteknek, az egyesületeknek van egy ilyen elvárása, hogy, és hogy lehetővé váljék egy európai alapszabály, amit nemzeti keretek között lehet átültetni. Ilyen módon tudnánk európai adatokat, tipológiát összehasonlítani. Nagyon eltérőek a számok, tudnélik, nagyon különböző dolgok közel, módon közelítenek ehhez. Az önkéntesség definíciójában is például különböző értelmezést látunk. Nem akarjuk uniformalizálni a dolgot, de összehasonlíthatóvá kell tenni. Aztán szeretném megkérni az Európai Bizottságot, hogy hogy egészítsék ki a szöveget a programkészítés kapcsán az európai strukturális alapoknál a pályáztatás során vegyék figyelembe a felelősségbiztosítást is illetőleg, hogy az önkéntes tevékenység egyfajta társfinanszírozásként kerüljön bevonásra, és így a pályázatokon is tudjanak indulni. Ezek nagyon konkrét példák, mert úgy látom van esély, és ezt nem szabad elszalasztani. Nem csak mérleget kell vonnunk arról, hogy 2011-ben mit csináltunk, hanem az a lényeg, hogy beinduljon egy folyamat is, amely során egy soft keretet, egy puha keretet tudunk kialakítani, ajánl egyfajta ajánlás legyen ez, de azért ennél több mégiscsak. Ne csak, ne csak állapítjuk meg, hogy, ne állapítsuk meg, hogy volt egy ilyen év. És az önkéntesek elvárásait vegyük komolyan, hogy egy ilyen európai elismerésre tényleg sor kerüljön, és hát az említett nemzetközi dimenzió. Még egy utolsó pontot hadd említsek meg. Jó lenne, szerencsés lenne az európai önkéntesség támogatása. Ez csak kevésbé mondták el. Minden, ami elhangzott, az részemről támogatandó. A program keretében, ami az egész életen áttartó tanulás utolt programjában szerepeltetjük ezt az ifjúsági fejezetben. Az önkéntesség témája, az önkéntes tevékenység témája, a társfinanszírozás Sajnos mikrofon nélkül folyt a párbeszéd. Tehát, hogy az önkéntes tevékenységet a ifjúsági projektek társfinanszírozásában el lehessen ismerni. A legutóbbi trilóguson intenzív tárgyalás folyt erről. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottság kész is arra, hogy ezt elfogadja végül is. Egy második pontot hadd vessek még fel. Elmúlt év decemberében mintegy 350 fiatal némettel, akik az európai önkéntesség évének részesei voltak. Hát beszél, nem mindenkivel beszéltem persze, de egy konferencia volt, egy néhányjal beszéltem a résztvevők közül. És azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg ez érzékenyen érintett szinte, amit ott elmondtak a fiatalok. Egy fiatal ember felállt és azt mondta, hogy szeretné elmondani egy év után, amit eltöltött, már nem is tudom, hol töltött, messze. Hazajöttem, azt mondta, és tudtam, hogy ki vagyok. És tudtam, hogy mire vagyok képes. És tudtam, hogy nem azt fogom tanulni, amit akartam. Egész mást fogok tanulni. És utána köszönetet mondott nekem, valamennyiünk nevében persze, hogy van egy ilyen európai önkétesség, vagy önkétesség európai éve. Én is így gondoltam, hogy ha a fiatalok még nem tudják, hogy mit tanulnak, vagy nem tanulnak tovább, vagy elvégezték az iskolát, és azt mondják, hogy egy évig valami mást akarok csinálni. Nem csak az államom érdekében, hanem Európa érdekében is, és ezt nagyon jónak tartom. Még felhívom a figyelmet arra is, hogy Németországban van egy kezdeményezés az elmúlt évből, Kombedit kolléga is aláírta ezt, jó lenne, hogyha itt is közzétennék, Vagyis életében mindenki legalább egyszer folytasson önkéntes tevékenységet az Európai Unióban. Ez egy jó dolog, ezt valamilyen alapítvány támogatja is. Nagyon fontos német személyiségek aláírták, európaiak is. Vagyis úgy gondolom, hogy ebben a jelentésben ne csak az önkéntességet húzzuk alá a fiatalok esetében, hanem hogy minden korosztály érintve lehessen ebben, és ezt közvetlenül szeretnénk felemlíteni. És fontos az a megjegyzés, hogy az évek nem kapcsolódtak egymásba. Hogyha az ember mondjuk nem 28 éves és már elmúlt, hogy amikor vége van az önkéntesség időszakának, igenis magasabb korban is, idősebb korban is lehet önkéntes tevékenységet folytatni, ezt nagyon kevesen tudják szerintem. Németországban és más országokban is van egy ilyen senior service szolgáltatás mérnökök esetében például, azok, akik eh, ilyen területeken dolgoztak, aztán elmentek Afrikába, fejlődő országokba, más helyekre is, eh, amikor nyugdíjba vonultak, 65 évesen nem kell eh, abba hagyni. Én 71 éves vagyok, és még mindig itt vagyok, és még mindig el tudom képzelni, hogy egy néhány évig önkéntes tevékenységet folytassak a különböző területeken. Tehát, kedves Márkó, ezt a területet erősen alá kéne húzni, hogy minden korosztály folytathat önkéntes tevékenységet, és szívesen teszi is ezt, és lehetőséget kéne adni, és aláhúzom azt is, hogy legyen ez a felelősségbiztosítás. Igenis, hogy akik már önkéntesen és ingyenesen dolgoznak, és elvállalnak egy ilyen tevékenységet, nehogy még azzal a veszéllyel szembesüljenek, hogy ö, valamilyen baleset előfordul, és ez súlyos problémákat okozhat. Vagyis, Márkó, a legjobb kívánságokat megkaptad, az Európai Bizottság jelen van-e? Az a kérdés. Igen, itt van az Európai Bizottság. Parancsoljon, ha ön az McDonald úr, úgy van? Hozott nekünk valamit? <laughs> Én is szeretem a megkafét pedig. Még <laughs> The McDonald's are the biggest clan, but uh, I'm not... A legnagyobb klán, de én nem vagyok része a családnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, és én voltam a bizottságban ennek a Task Force-nak a vezetője, és nagy megtiszteltetés, illetve öröm számomra, hogy én meghallgathattam az önök hozzászólásait, amelyek pozitívak nagy részben, és mi azt akartuk, illetve azt ak nem akartuk azt, hogy ez teljesen észrevétlenül teljen el ez az önkéntesség éve, és egy nagyon fontos örökséget hagyott hátra, egy nagyon jelentős örökséget. Persze szükség van bizonyos további erőfeszítésekre, ezt önök is tudják, nagyon sok minden könnyebb ben valósul meg önkéntes munka keretében, mint tagállami szinten, tehát beátorítani kell a tagállami hatóságokat, hogy tegyék meg a szükséges lépéseket, hogy könnyítsék meg az önkéntes munkát az egész Európai Unióban azok számára, akik erre vállalkoznak, és nagyon sok tagállam élt a lehetőséggel, amit ez az év nyújtott, hogy először fogadott el jogszabályokat ennek megkönnyítésére. Néhány kritikus megjegyzés is elhangzott, persze, az Európai Uniónak is megvannak a maga gyönge pontjai, és a siker vagy a web jelenlét az, az költségvetési kérdés is. Úgy egész komoly költségvetésünk van erre, de a 11 millió euró az, ami az előkészületeket is magában foglalva volt előirányozva erre, hát 100 millió embert akartunk megszólítani, ahhoz ez nem sok, de megtettük, amit meg tudtunk tenni, és nagyon sokan látták a videót a YouTube-on, 20 ezeren és ez egy siker, és ez egy jó munka volt. A költségvetés nagy részét arra is tudtuk fordítani, hogy időt vásároljunk ezeknek a videóknak a számára. Megjegyzésekkel kapcsolatban nagyon érdekes, hogy a biztosítás kérdése felmerült, tényleg segítene sokat, hogyha szükséges jogszabályok megszületnének annak érdekében, hogy ez európai szinten is biztosított legyen. De attól tartok, hogy én nem annál a szolgálatnál, illetve annál a főosztálynál dolgozom, ahol ez megvalósítható, avagy bármiféle kötelezettséget vállalhatnék ezzel kapcsolatban. Tehát összességében általában a, az összefoglalókat a tevékenységünkről, ami szintén a jelentésben szerepel, Hát ennél sokkal több minden történt, és ezt mind be lehetne foglalni, csak hát korlátozott a, a terjedelem, úgyhogy látjuk, tudjuk, hogy bizonyos dolgokat ki kell hagyni amiket megtettünk, a kommentárok ezzel is foglalkoztak, hogy sokat több minden történt, és örülök, hogy ezt megemlítették, de hát mi csak éppen egy próbát, egy kóstolót adtunk abból, hogy mi minden történt. Azt hiszem, ennyit tudok mondani jelenleg, köszönöm, hogy itt lehettem, és meghallgattam, és megszívlelem a megjegyzéseket, köszönöm. Köszönöm. Markus Akarsz még valamit mondani? Annyit szeretnék elmondani, hogy tényleg minden javaslatot meg fogok szívlelni és felhasználni. Azt szeretném, hogyha mindenki megtalálná a saját érvelését ebben a jelentésben, mivel egy olyan témáról van szó, amely mindenkit érint rendkívül fontos kérdésről van szó. Tehát nem csak az eddig történteket kellene értékelni. Nekem inkább az a célom, hogy a jelentés egy részében azzal foglalkozzunk, hogy mit szeretnénk a jövőben elérni. Mindenkit meghallgattam. Nem tudom, hogy a jelentést mikor kell bemutatni, de szeretném ezt a perspektívát bevonni. Jött. Nicht mehr so lang. Júliusban kerül majd erre sor, és hát a különböző nyelvekre ezt le kell még fordítani. Tehát júliusban terjesztett elő a jelentést, szeptemberben szavazunk. Igen? Hát akkor jön az a kérdés, amivel nem foglalkoztunk eddig a délelőtt, Lokegárd kollega a költségvetéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen. nincs ugye költségvetés tervezet, és ez természetesen elhalasztja az egész folyamatot, és tolja maga előtt, és nem lenne értelme most megvitatni egy olyan költségvetést, amit még nem láttunk. Tehát nem ismerjük a marzsokat, amin belül ö, mozoghatunk, úgyhogy csak néhány specifikus kérdésről szólnék és aztán az előkészületekről, mert erről van egyfajta lista, meg a különböző pilot projektekről. Különböző feladatok folynak párhuzamosan, ezt bizonyára tudják. Van az általános módosító, vannak a vélemények, és vannak az úgynevezett prioritások, és ugye nincs tervezet, nem ismerjük a másokat, és a költségvetési sorok azok fontosak lennének. Nagyon nagy mozgástért, mozgásteret nem tételezünk fel, tehát nem lesz. Ha megnézzük az előző reakciókat a projektekkel kapcsolatban, a pilot projektekkel kapcsolatban, ezek jók, néhányan folytatódnak közülük, a titkárság és ezt összegyűjtötte, kiosztotta önöknek az anyagot, és hát ezt majd a költségvetési titkárság is megkapja, aztán a bizottság, és hát majd ezt ellenőrizni fogják, meg lesz a megfelelő feedback, és akkor minden ország dönthet maga, hogy ezt elfogadja, előterjeszti el, vagy nem. Én azt látni kell, hogy mindenképpen ezeket módosítóként kell előterjeszteni, ezeket a előkészítő, illetve pilot projekteket. Jelenleg ennyit tudok erről mondani, itt van a felsorolás, de az első találkozóra hamarosan sor kerül majd, és akkor ott sokkal inkább ki tudunk majd térni a részletekre. Ennyi. Köszönöm szépen. Verzsasszony. Egy rövid formai megjegyzésem lenne. Azt hiszem, hogy a módosító javaslataimat túl későn küldtem be, és ezért a listán ezek nem szerepelnek. Szeretném, hogyha ezt a hibát kijavítanák. Oké. Okay. Igen, rendben van, megtesszük. Ezt akkor felírjuk, ugye? Persze. Meg lesz. De Hát ez rendben is van. Informális a határidő egyelőre. Hát akkor semmit nem tehetünk. Megtettük, amit tudtunk. Amit esetleg még tehetnénk, az az, hogy ezeket a pilot projekteket feljegyezzük, bizottságnak megvan, megnézi, és majd megmondják nekünk, hogy mit lehet megtenni, mi az, amit nem, és akkor világosan látni fogja, és ön pedig bennünket folyamatosan tájékoztat. Ugye a Költségvetési Bizottság tagjai mindig azt hiszik, hogy ők a legfontosabbak, és nem kell visszajelezni a többi bizottságnak, a kulturálisnak vagy a többinek. Hát ez egy ilyenfajta viselkedés a költségvetési emberek részéről. No, akkor az elmúlt alkalommal úgy döntöttünk, hogy a raportőr mandátumot kap arra, hogy minden költségvetési sorról tárgyaljon, aztán majd szeptemberben szavazunk a véleményről, a politikai prioritásokról. Hát most nem fogunk szavazni, mert ez egy informális javaslat. Most nem szavazunk, majd később. Igen, azt hiszem, hogy Ezt Lökegárnak adtuk, hogy nézze meg, mert az elmúlt héten, ugye augusztusban lesz, addigra most nyáron inkább nyaralni fognak gondolom, de addigra ö, majd valami történik, és majd meglátjuk. A költségvetési tervezet ö, a pilot projektekkel kapcsolatban nem tudom, hogy mit lehet mondani mit tehetünk. Én azt hiszem, hogy senkinek sincs meg a teljes lista, mindenki a magáéhoz ragaszkodik, hát ez nem változtat semmit, meg kell néznie ezt a bizottságnak. Így legyen? Rendben. Köszönöm szépen, Kreiser úr. Itt van? Nem, senki nincs itt. Rendben. Akkor koordinátorok ülése, ez ma volt délben és a számítógépükön megtalálják e-mailben az ott történteket. Ennyi volt, egyebek, semmi. Akkor köszönöm szépen, és kellemes estét mindenkinek. Thanks to the uh,